Madame Az elnök. Megnyitom a szülést. Egy kecsdiájjal kezdünk? Köszönöm szépen, megnyitom az ülést. Van egy bejelentésem, a frakciókkal egyetértésben